Mario Borgesio úr kéri, hogy a parlamenti mentelmi jogát egy Milánói Büntetőbíróság kérésére adjuk ki, ezt a jogi bizottsághoz továbbítottuk. Ez